a GUE, NGL, SSD, ALDE, Zöldek, ECR és Néppárt felkérésére az ülés jegyzőkönyvét szavazásra bocsátom a említett képviselők helyzetének megváltozásáról. Hölgyeim és uraim!